Good afternoon, colleagues. Um... Jó napot kívánok, kollégák! Az egyes napirendi pont a napirend elfogadásával kezdjük az ülést. Az első napirend esetében a koordinátorok javaslata október 5-e lesz, ezt hónap nyújtjuk be jóváhagyásra tehát a koordinátorok ajánlását, mi szerint október 5 legyen, ugye ez hónap három órára, három óráig kerül benyújtásra. Nos, kettes naprendi pont, nyelvi rezsim. Sajnos uh, Gél nem, nem elérhető ma hónap és a horvát sem. A írásbeli eljárással jóvá hagytak a koordinátorok egy levelet a költségvetési szakbizottságnak a 2015 es általános költségvetéssel kapcsolatban, a rugalmassági eszköznek a, mobil, a mobilizálásával kapcsolatban, migrációs ügyben a kérdés, hogy a bizottság elfogadja-e ezt a koordinációs koordinátori javaslatot különleges közös libe költségvetési és szakbizottsági egyesülés is lesz a migrációval és a menekültekkel kapcsolatban. A Jan Harkó 2-ben, október 19-én. Negyedik pont a bejelentések sorában nemzetközi megalapodások a 2018 per 10-es cikk értelmében nyújtott tájékoztatás, tanácsi döntéssel kapcsolatos ajánlat született az Európai Unió nevében, nevezetesen az Európai Unió és Capo viszonyában rövid időtartamú tartózkodás vonatkozó vízum biztosítása kapcsolatban végül egy emlékeztető, a szavazásra hónap kerül sor 3 órakor, kollégák, pontosan 3-tól 5-ig lesznek a szavazások, kérem legyen önöknél a szavazókártyájuk. Ezzel túllépnénk a hármas napi pontra, és rátérünk az ideiglenes költségmentesség kérdésére eh, vádlottak és gyanúsítottak esetében, illetve ugyanez a téma az Európai Elfogadó Parancs eh, által érintett személyek esetében is. Denis de Jong jelentéstevő eh, ugye a szabadságotól megfosztott személyekről van szó, második kerül sor szeptember 29-ére megadom a szót Dion úrnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, mert nem sok mindent sikerült elérnünk, úgyhogy igazából nem sok mindenről tudok be számolni, azon kívül, hogy mi a probléma. Az Európai Parlament ugyanis ki akarja bővíteni az irányelv hatókörét. Nem szeretnénk, hogy amikor a ö, vádlott vádl, ö, bűnösnek bizonyul, csak akkor kelljen ö, rendezni a költségeket. Mi azt szeretnénk, hogyha minden egyes lehetőséget megadnánk előre a vádlottnak, hogy képviseltethesse magát, ügyvédek képviselhessék a tárgyalásokon. Egyelőre azonban a tanács nem ért egyet Egyébként ők a szabadságvertés különböző eseteit különbözőféleképpen szeretnék kezelni, de hát ez nem új dolog. Azon kívül vannak még technikai problémák is más pontokon, már azután természetesen, hogyha a hatáskört, illetően sikerül megállapodnunk. De szerintünk addig nincs értelme ezekbe belekezdeni, amíg az első problémát nem oldjuk meg, illetve hát a többi pontot illetően elég rugalmasak tudunk lenni. Jelenleg azonban a hatáskört illetően blokkolódott a tárgyalás. Én nagyon örülök annak, hogy a bizottság kicsit elmozdult az eredeti álláspontjáról. Ők azt mondják, hogy a jogsegély minőségét javítani kellene, illetve a segítségnyújtási formákat, amelyeket a vádlottak kapnak. A bizottság azt sem ellenzi, hogy ezt az irányelvben lefektessük. Tehát a bizottság gyakorlatilag a mi oldalunkon van, de a hatáskör az még továbbra is probléma. A múltkori trialóguson abban állapotunk meg, hogy a tanács az, aminek lépnie kell, nekik kellene megmondani, hogy mi a problémájuk pontosan. Aztán itt már említettem, a költségek nagyon problémásak de vannak még más jogi aspektusok is. Az elnökség felhatalmazott minket, hogy a tagállamokkal egyeztessünk, de közben telik az idő, és a következő trialógust már október 20-ára kijelölték, és valószínűleg ez azonban elhalasztásra kerül, és csak novemberben sikerül megint találkoznunk. Nos, szerettem volna, hogyha a tanácsnak egy írt dokumentum alapján tudnék itt beszámolni, és ez alapján folytathatnak a tárgyalásokat, de nem tudom, csak ismételni tudnám, hogy mi történt az első és a második trialógusom. Aztán az árnyék előadókkal folytatott találkozó. Minden egyes alkalommal megállapodunk, hogy pontosan mi legyen a parlamentnek az álláspontja. A tanácsnál viszont nem látjuk, hogy bármilyen irányba is gondolkodnának. Úgyhogy ha bármilyen dokumentum érkezik a tanástól, akkor természetesen tájékoztatjuk az elnökséget is, és a kollégákat is, és elemezzük, de jelenleg nem akarunk módosítani az álláspontunkon, de a luxemburgi soros elnökséget a holland soros elnökség követi, és Hollandia mindig nagyon szkeptikus volt ezt az irányelvet illeti, illetve a hatáskört illetően is. Úgyhogy mm, fel kellene gyorsítanunk a folyamatot, hát ha még az idén valami eredményt el tudnak érni. Köszönöm szépen, a lett volna, állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen. Eh, Dajong úrnak. Képviselők, eh, jönnek eh, Michel úr. Igen, köszönöm, elnök úr. Én is megpróbálom rövidre fogni. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon határozottan kell felépnünk, különben az európai többletérték kiörülhet ebből az irányelvtervezetből. Koherens volt az eddigi álláspontja az Európai Parlamentnek, a szakbizottságunknak. Egy európai büntetőügyi, büntetőügyi térség kidolgozásán dolgozunk. Azt hiszem, hogy az idegenes és a rendes költségmentességhez való jogot meg kell erősíteni. Ehhez szüksége van arra, hogy a tagállamok bízzanak egymásban. Ez az első megjegyzésem. Másodszorban a kétsebességes modellt nem tudjuk elfogadni elfogadhatatlan, hogy akik nem rendelkeznek megfelelő pénzzel, anyagi háttérrel, azok ne kapják meg azt a jogi védelmet, amelyre jogosultak harmadsorban. Mindenképpen fontos a teljes semlegességet biztosítani a költségmentesség ügyében hozott döntések ügyében, Ezek a legfontosabb elemek, azok az elemek, amelyekből nem tudunk engedni, úgynevezett vörös vonalak, hiszen az alapjogok védelmét ezen esetben is csak így tudjuk garantálni, és így tudjuk megmutatni az európai polgárok számára, hogy az Európai Unió igenis többletértéket hoz a mindennapokban, éppen ezért ezen alapvető prioritásokhoz ragaszkodnunk kell, ezekből engedni nem tudunk. Köszönöm, Michel úr ön az ALDE jelentéstevő, árnyék jelentéstevő ezen a dosszín, említem kellett volna a kollégám. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Nagyra becsülöm azt a munkát, amit Denis végez az árnyékentéstevőkkel, de a trilógusban a tanácsal folytatott munkájukat is nagyra becsülöm, és nagyon támogatom, valóban szükség van az ajánlásokra, a hatály szélesítésére. Ugye a tanácsa való vitában mindig ez a helyzet, hogy amikor a polgárok jogaira kerül a sor, mindig nagy a vita ennek a költségeivel kapcsolatban. Amikor más ügyekre kerül a sor, akkor pedig milliókat költünk el ezekre a más ügyekre. Úgyhogy nagyon világosan fogalmazunk, és ezt teljes mértékben támogatom, hogy nincs értelme azt mondani, hogy van jogunk ügyvédhez való hozzáféréshez, ugyanakkor akinek nem, aki nem tud ezért fizetni, ez nem tud élni a jogával. Itt nagyon erős álláspontot kell foglalnunk, teljes mértékben támogatom Denis állásfoglalását, mi szerint, hogyha megállapodásra jutunk, kompromisszumra jutunk, akkor nagyon világos érvekre van szükségünk a tanács részéről. Ugyanakkor még nem hallottuk, hogy mi a franciák nem tudnak egy kicsit előrelépni. lépni úgyhogy ezt az álláspontot nagyon keményen tartanunk kell, és remélhetően a tanács előbb-utóbb valamivel előrukkol, egy kicsit húsosabb ötlettel, hogy a jövőben részletesebben tudjunk tárgyalni a témáról. Eddig egyértelműen az a helyzet, hogy az álláspontunkat tartani fogjuk az állni jelentéstevő környében. Elnök, Denis, végső megjegyzések? Igen, nagyon rövid leszek, elnök úr. Megint csak nagyon örülök annak, hogy az árnyék előadó is támogat, sőt azok is, akik nincsenek ma itt. Úgy gondolom, hogy nagyon jó csapat vagyunk. És pontosan azért, mert egységesek vagyunk, ezért a tanácsra szemben nagyon erős álláspontot tudunk képviselni, és aztán majd meglátjuk a következő trilóguson, hogy mi történik. Köszönöm. Midnight. Köszönöm, kedves kollégák, lépjünk, eh, lépjünk tovább a bírósági eh, döntésre, ítéletre a Safe Harbor, a biztonságos adat kikötő téma eh, következik, tehát a jogi szolgálat fogja elmondani a Maximilian Schrems ügyben hozott döntéssel kapcsolatos ügyeket. Kajola, illetve Moore urak, Moore úrnak adom meg a szót, kérem. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy mindenki tudja, a múlt heti, ismeri már a múlt heti bírósági döntést. Az Európai Bíróság úgy döntött, hogy a Safe Harbor, tehát a biztonságos kikötő megállapodás érvénytelen, 9546-os személyes adatok védelméről szóló szabálynak érvényt szerezve, mi szerint garantálni kell az anyagok védelmét. Nagyon gyorsan felvázol magát az ügyet, és talán utána az érdekesebb dolgot is felvillantok. Miről szól ez az egész ügy? Talán a többség tudja, hogy a személyes adatok Európából Amerikába történő átadásával kapcsolatos ez. Max Schrems, egy osztrák joghallgató, az ír adatvédelmi biztoshoz fordult azzal kapcsolatban, hogy Európából Amerikába átadott adatok kezelése nem biztonságos Edward Snowden-től kiderült esetek miatt. Az ír adatvédelmi biztos azt mondta, hogy a Safe Harbor döntésében az Európai Bizottság úgy, már úgy döntött, hogy biztonságos az, az adat átadás, megvan a megfelelő szintű védelem az irányelv értelmében. Schrems úr az írbíróságokhoz fordult, az adatvédelmi biztos döntését megfelebbezve, a legfelsőbb bírósághoz került ez a Szügyírországban, ahol a bíró az Európai Bírósághoz utalta az ügyet jogértelmezési kérése, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Alapjogi Karta fényében hogyan lehet ezt az irányelvet értelmezni. Hát így juthatunk el eddig az ügyét. Az ír bíró nem kérte azt az Európai Bíróságtól, hogy a Safe Harbor ügyben is döntsön az Európai Bíróság, csak egy jogértelmezést kért, előzetes jogértelmezést, végül is az Európai Bíróság saját közleményezésére meghozta ezt a döntést, hatályon kívül helyezve ezt a biztonságos kikötő elvet. Hogy kerül az Európai Parlament a képbe? Nos, nyilván önök is tudják, egy évvel ezelőtt én magam mondtam el az önök szakbizottságában, az önök támogatásával, hogy az Európai Parlament értelmezésében a kartának megfelelően kell ezt az irányelvet értelmezni. Végül a, a bíróság úgy értelmezte, hogy az irányelv teljes mértékben megfelel a kartának. Nem kérdőjelezte meg, tehát az Európai Bíróság a karta és az irányelv összeegyeztethetőséget. Pont azért, mert az irányelv megfelel a kartának, éppen ezért az Európai Bizottság döntését érvényteleníteni kellett, mert az Európai Bíróság értelmezése szerint az Európai Bizottság döntése sem a kartának, sem az irányelvnek nem felel meg. Először is egy általános megjegyzést, ha megengednek. Az világos, hogy csak azért került sor erre a perre, mert Max Schrems utána ment az ügynek, hogyha nem fordult volna Max Schrems az e, ír adatbiztoshoz, amely elutasította az ügy kivizsgálását, hogyha utána meg sem nem vitte volna a bíróság elé, akkor a biztonságos kikötő mai napig élő elv, illetve döntés lenne. Az ír bírónak is úgy kellett döntenie, hogy az Európai Bírósághoz fordul. Hogan bíró nem volt ez kötelessége, ő úgy döntött, hogy ezt meglépi. Az írbíróság bíróság számára nyilván ez nagyon fontos kérdés volt, és úgy érezték, hogy érdemes az Európai Bírósághoz fordulni. Schrems urat illeti ezért minden dicséret, illetve hát alapvetően el kell ismerni az ír bíróság és Hogan bíró szerepét is. Ez ügyben az Európai Bizottság és az íradatvédelmi biztos maguktól nem védték meg az európai emberek alap jogait, az Európa Bíróságra maradt ez a feladat. Talán ezt sem szabad szem előtt éveszteni. Remélem, hogy az Európai Parlament pozitív szerepét mindenki elismeri az ügyben, mivel mi is hangsúlyoztuk, hogy az európai jogszabályok minden kitételét, legyen szó egy irányelvről, vagy az Európai Bizottság döntéséről, meg kell, hogy feleljen az Európai Kartának az első érdemi ponthoz érkeztem el a bírósági ítélettel kapcsolatban, talán legérdekesebb is az a bírósági ítéletében. Ha van valami, amit kiemelnék a bíróság indoklásából, akkor az az, hogy a kartán alapul. Egy viszonylag egyszerű kijelentésről van szó. Az európai jog területén a kartában megállapított alap jogokat mindig teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Minden európai jogszabálynak, irányelvnek, döntésnek, határozatnak, a kartának meg kell felelnie. Hogyha egy szabály nem felel meg, vagy egy jogszabály nem felel meg az kartának, akkor a bíróság ezt érvényteleníti. Hát most is ez történt. Az irányelv megfelel a kartának, így döntött az Európai Bíróság, tehát az irányelvet nem kérdőjeleztem meg az Európai Bíróság. Nem, de a bíróság arra jutott, hogy a, az Európai Bizottság biztonságos kikötővel kapcsolatos határozata nem felel meg sem a kartának, sem az irányelvnek. Ezért, ahogy, ahogy azt már említettem, ezt érvénytelenítette, hatályon kívül helyezte. A karta alkalmazandó tehát. A következő kérdés, hogy milyen mértékű jogvédelmet kell szavatolni az európai polgároknak. Az Európai Bíróság egyértelműen fogalmaz ez ügyben, magas szintű védelem a karta és az irányelv célja. Magas szintű védelem. Ez a közös célja mindkettőnek. Magas szintű védelmet nem csak az Európai Unión belül, hanem ahogy azt a bíróság ítélete megősítette, az unión kívül is garantálni kell, akkor, amikor európai polgárok adatairól van szó. Tehát, hogyha egy unión kívüli harmadik országba adnak ki adatokat, az csak akkor megengedhető, hogyha ebben a harmadik országban nagyon a magas szintű védelem garantálta. Az Európai Bíróság azt is tisztázza, hogy a harmadik országok számára nem kötelező teljesen ekvivalens mértékű és módú adatvédelmet biztosítani, más eszközzel is elérhetik ezt a magas szintű védelmet. Például egy ön biztosítási rendszer, öntanúsítási rendszer, öntanúsítvány is megadhatja ezt a magas szintű védelmet. Ami igazán fontos, és ezt kimondja a bíróság ítélete, hogy a harmadik országnak, az érintett harmadik országnak tudnia kell a kívánatos magas szintű védelmet így vagy úgy garantálnia. A bíróság azt is kiemeli, hogy a harmadik ország jogrendjének kell ezt a magas szintű védelmet garantálnia az adott harmadik országnak, vagy nemzeti jogszabályokkal, vagy nemzetközi egyezményeken keresztül kell ezt garantálnia. A magáncég ez irányú vállalása önmagában nem elégséges. Tehát a bíróság kimondja azt, hogy a biztonságos kikötő elve egész egyszerűen nem működhet éppen ezért mondta ki azt, hogy érvénytelen ez a biztonságos kikötő határozat az Európai Bizottság részéről. Azért döntött így az Európai Bíróság, mert a véleménye szerint a Safe Harbor határozat egész egyszerűen az irányelv értelmében sem megfelelő döntés, hiszen egy harmadik ország jogának, jogrendjének kell megfelelő szintű védelmet garantálni. Az Európai Bizottság ugyanakkor ebben a határozatában ki sem mondta, és ezt előzetesen meg sem állapította, hogy az európai védelemmel ha, nek megfelelő szintű védelmet garantálna az Amerikai Egyesült Államok. Már csak ezért is kellett önmagában ezért is a határon kívül kellett helyeznie. De ennél többet is kimond a bíróság ítélete. Kimondja azt is, nagyon fontos iránymutatásokat adva. A jövőben ezek nagyon fontosak lehetnek. Talán kiragadnék ebből egyet, illetve kettőt, olyan elvi kinyilatkoztatást, amely a karta alkalmazásában a jövőben irányadó lehet. Ezek közül az első elv az, hogy bíróság absztrakt szinten kimondta, hogy a jogszabályok egész egyszerűen nem hagyhatják jóvá a tömeges megfigyelést. A kiindulási pont ehhez az volt, hogy az unión belüli jogszabályok soha nem írhatnak elő ilyen tömeges megfigyelést. Ezt a mass surveillance tömeges megfigyelés kifejezést én használom. A, az írbíró a, a bíróság ugyanakkor nem e, erről beszélt, hanem általános szintű hozzáférés az elektronikus e, kommunikáció adataihoz. Ezt hétköznapi nyelven tömeges megfigyelésnek hívjuk. Azzal érvelt a bíróság, hogyha az Unióban egy tagállamban, vagy az Unió egészében a tömeges megfigyelés lehallgatás nem megengedhető, akkor a harmadik ország védelme akkor tekinthető megfelelően magas szintűnek, hogyha ugyanígy nem hagyja jóvá jogszabályi szinten a tömeges megfigyelést. A kartát ugyanis ezt alapvetően sértené meg, a karta kimondja a személyes élet védelméhez való jogot, a személyes adatok védelmét, ez pedig a tömeges megfigyelés lábatipolja. Kimondja a bíróság azt is, a jogorvoslatra vonatkozóan, hogy hatékony jogorvoslathoz joga van mindenkinek, hogyha a harmadik ország semmiféle ilyen jogorvoslatra nem ad lehetőséget az adatvédelem vagy a magánéletvédelme terén, magánjelegi adatok védelme terén, akkor ez is a, a, aláása ennek az érvényesülését. Tehát a bíróság tulajdonképpen két okot is hoz arra, hogy mikor nem biztosít egy harmadik ország megfelelő szintű védelmet, hogyha például jóvá hagyja a tömeges megfigyelést, vagy nincs megfelelő jogorvoslat nem biztosítva az uniós állampolgárok számára. Ez az a két elv, amelyek a jövőben is nagyon fontosak eh, és relevánsak lehetnek. A második kérdés, amivel a bíróság foglalkozott, ez a jelenleg irányelv értelmezése, jogértelmezése. E, csak röviden annyit mondok el, hogy kimondta a bíróság, hogy az irányelv semmiképpen nem mondja ki, hogy a, biztonság, a bizottság, az Európai Bizottság az adatvédelmi, nemzeti adatvédelmi biztosok hatáskörében képen korlátozhatnák. Ezt nem mondja ki a tanács, ez nem lehet. Ilyen hatáskört a bizottság a parlamenttől és a tanástól nem kapott. Tehát amikor az Európai Bizottság a Safe Harbor határozatban olyan cikkeket is meghatározott, amelyek az adatvédelmi biztosok hatáskörét kurtították, akkor túllépett a hatáskörén. A bíróság második indoka arra, volt ez arra, hogy miért helyezi hatályon kívül a biztonságos kikötő határozatot. Hozzáfűzte az indokláshoz azt is az Európai Bíróság, hogy amikor egy adatvédelmi biztos úgy találja, hogy harmadik országoknak történő adatátadással valami probléma van, akkor az adatvédelmi biztosnak a Nemzeti Bírósághoz kell fordulnia, amely megint csak hasonló helyzetbe hozna bennünket, mint most, mikor is ezt az ügyet tovább utalva az Európai Bíróság felé, hatályon kívül helyezhet az Európai Bíróság ezt a vonatkozó Európai Bizottsági határozatot. Azt hiszem, hogy egy rövid eh, felvezetés után rengeteg kérdés felmerülhetett a képviselőkben, amelyekre szívesen válaszolok, úgyhogy egyelőre ennyire szorítkoznék. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Szeretném a bizottságot is felkérni hogy eh, beszélnek arra, hogy hogy szeretnének ennek a döntésnek, hát, ítéletnek megfelelni. Múlt héten egyeztetünk arról, hogy az illetékes nem tud itt lenni, de te függetlenül a bizottságot szeretnénk megkérdezni, hogyha itt a kezdeti szakaszban fölteszik a kérdéseiket, erre lehetőségük van, de azt is meg akarjuk tudni, hogy a bizottság mit szeretne tenni. De nyilván mindenki olvasta az ítéletet, úgyhogy kérem, hogy azért a politikai állásfoglalásukat azt tegyék ismerté nem csak jogi, hanem politikai kérdések is vannak itt természetesen, és Jan Obrem, ennek adom meg a szót először. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is egyetértek a jogi szolgálat megjegyzéseivel a tekintetben, hogy Schrems úr milyen fontos szerepet játszott, rendkívüli lelkesedéssel vitte ezt az ügyet, amely az európai eh, piac valamennyi fogyasztósia számára fontos eh, eh, együtt az Európai Bíróság nélkül még mindig nem tudnánk élvezni bizonyos ügyekben az alapvető jogainkat. 15 éven keresztül ez volt ugyanis a helyzet. Fontos kiemelni azt is, hogy nyilvánvalóan valami, valami hiba történt, hiszen hogyha a bíróságnak egy olyan ítéletet kell meghoznia, amely az egész biztonságos adatkikötő rendszert szétszedi darabjaira, de annak elfogadását követő 15 évvel később, ez nem vett túlságosan szép, vagy egy kedvező fényt az Európai Bizottságra. Tehát úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság feladata lenne az, hogy elismerje, hogy a saját felelősség körükben valami nem jól működött. Ezt nem lehet egy gyors raktapasszal megjavítani. Azt is el kell ismernie az Európai Bizottságnak, hogy a bíróság értékelte az, az Egyesült Államok bírósági igazságügyi rendszerét, és úgy ítélte azt meg, hogy az nem biztosítja a megfelelő védelem szintjét az irányelv e, fényében. E, e, és még mindig nem tudom fölfogni, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát akkor csináljunk egy Safe Harbor Plus programot. Nos, hogy lehet az Egyesült Államok jogi rendszerét megváltoztatni egy bizottsági döntéssel? Ez nem megy. Pont. Ennyit eh, akarok csak mondani az ítélet eredménye kapcsolatban. Nem lehet Safe Harbor Plus, nem lehet egy megerősített, kiterjesztett, biztonságos ez a kikötő rendelkezés. Az Európai Bizottságnak is az a feladata, hogy ezt az ünnepet az ítélet készhezvételét eh, követő első napon meg kell küldeni a partnereinek, az Egyesült Államok kormányának, hogy most már az Egyesült Király az Egyesült Államok kormányának kell lépnie, teljesítenie, nekik kell lépniük, nekik kell módosítaniuk a saját törvényeiket, náluk pattog a labda, nekik kell összekapni magukat és teljesíteni. Lényegében azonos szintű, megfelelő, ekvivalens védelmet kell biztosítani a magánélet szentsége és az adatvédelem tekintetében többek között az európaiak számára is. Más módon eljárni itt nem lehet, más módon ekvivalens vagy megfelelő védelmet biztosítani nem lehet. Ezt szem előtt tartva meggyőződésem szerint az Európai Bizottság reakciója meglehetősen gyenge lábakon állt az ítélettel kapcsolatban csalódott vagyok, a fogyasztók is csalódottak, hogy nyilvánvalóan nem csak arról van szó, hogy a fogyasztóknak elég sok energiát és pénzt feláldozva kell az ügyeket végig járni a helyi hatóságon keresztül, az ír hatóságon keresztül, aztán e, e, e, foglalkoztatniuk, el kell bíznak egy bírót, javítom magam természetesen nem bírót, az nem legjobb, de egy ügyvédet, és aztán az, egészen eltaposni a, az Európai eh, Bíróságig, és akkor egyszerűen megvan a döntés, és ezt nem veszi senki komolyan. Ez így nem megy ehm, szó szerint kell venni a bírósági ítéletet, ezt a bizottság nem tudja megváltoztatni, ez külön van írva, mindaddig, amíg nincs többség az alap szerződés megváltoztatására. Én személy szerint sokszor vágytam arra, hogy megváltozzanak az alaptörvények, alapegyezmények, de nem hiszem, hogy nagy esély ennek. Köszönöm, hogy az elnök, Kornélia. Köszönöm szépen. Először is más nem tehetünk, mint hogy megköszönjük egy osztrák egyetemi hallgatónak, Max Schremsnek, hogy a nekünk megoldhatatlan problémának tűnő dolgot megoldotta. El kell, hogy mondjam, hogy az ítélet után nyilvánvalóan, hogy kell egy joganyagváltoztatást végrehajtani, illetve egyértelmű most már, hogy nagyon fontos az, hogy pontosan tudjuk, hogy mi ennek a jogi következménye. Tudjuk, hogy az európai adatok nincsenek biztonságos helyen az USA-ban. Még akkor is, hogyha nagyon ellenőriznénk az adat átadást, akkor is ugyanaz lenne a probléma. A nemzetbiztonság szava mögé rejtőzik az USA, és a priori ennek a nevében adatokat lehet átadni az USA-nak. Lenne egy kérdésem a jogi szolgálathoz. Mi itt a megoldás? Igazából itt teljesen másról kellene, hogy szóljon ez a vita a nemzetbiztonságról, hiszen az USA-ban úgy kerülik meg ezt a kérdést, hogy sohasem lehetnek biztonságban az európai adatok. Aztán a Safe Harbor most eltűnt. Erről nem is kell már beszélnünk szerintem, ez az irányelv meghalt, érvénytelen, vége. Nincs is szükség ilyen irányelvre, hanem az európai adatok unión kívül kezelését illetően tovább kell lépnünk. De van egy kérdésem, egy harmadik kérdésem megfelelő védelem. Vannak más szerződések, ahol az úgynevezett adequacy decision, a megfelelőségi határozat benne foglaltatik a szerződésben. Egy adatvédelmi az adatvédelemért felelős személyek hogy ellenőrizhetik ezt, ennek a betartatását? Lehetséges ezt ellenőrizni? Lehetséges ezt nyomon követni, miféle jogi eszközökkel, vagy megvárjuk megint, amíg Max Schrems lép egyet. Úgyhogy ezek lennének a kérdéseim, hogy milyen kihatása lesz ennek az ítéletnek a már létező szerződésekre. Elnök, köszönöm. Sophie Intefeld. Köszönöm szépen, elnök úr. A múlt héten sok dühös pánikreakciót láttam az ítélet kapcsán, de ez kicsit olyan volt, mint amikor az üzenet hozóját büntetjük. Hát mit tehetett volna a bíróság? Ha bárkit megdöbbentett, vagy meglepett a bíróság ítélete, vagy hogy a Safe Harbornek vége, akkor valószínűleg az elmúlt 15 évben egy barlangban élt. A Safe Harbor-t már nagyon régen, évek óta támadják, úgyhogy nem lehetett ez meglepetés, ezért aztán az az érv, hogy sok időre van szükségünk ahhoz, hogy az utóhatás feldolgozók, nem hiszem, hogy ez érvényes lenne. De szeretném a következményekről tudni, az ALDE Timmermans, eh, Jurova és Avramopoulos biztosoknak írt, mert szeretnénk tudni, hogy a TFTP, a PNR, az esernyő ö, eh, egyezmény, a közbeszerzés, a tendereztetés, az IT szolgáltatások számára, amelyeknek a székhelye nem az unión belül van. Mit jelent ez? Aztán mit jelent eh, a csoportos tömeges megfigyelést illetően a nemzeti jogokra nézve. Hiszen néhány tagállam egyáltalán nem felel meg azoknak a normáknak, amelyeket most a bíróság lefektetett. Aztán a múlt héten elhangzott, hogy a safe harbor helyett valamit használnának. Hát nem lehet semmit használni a helyében. Ha lehetett volna, akkor ott volt rá 15 évük, úgyhogy nincs alternatíva. először tudnunk kell, hogy mi a teljes következménye az ítéletnek, aztán mit teszünk. Új, nem tudom, minek hívjuk, Safe Harbor Plus, bárminek is hívjuk, egy új egyességre van szükség. Szerintem a többiek is mondták, hogy van egy fő elem, mi szerint az amerikai hatóságoknak lépniük kell. Az a probléma, hogy a transatlanti kapcsolatokat mindig másképp kivételezve kezeljük, politikai okoknál fogva. Néha ennek van oka, de ez egy bíra számára nem lehet ok, ő csak a jogi alapot vizsgálhatja. Az ítéletet nem opcionálisan kell végrehajtatni, hanem kötelező érvényűen. Úgyhogy ha nem akarunk Amerikába adatokat továbbítani, már pedig nem akarjuk, mert nem akarjuk lezárni az internetet, nem akarunk protekcionisták lenni. Élvezni akarjuk a nyílt internet és a nyílt gazdaság hasznát, de hát ahhoz az USA-nak meg kell mutatni, hogy ők is lépnek valamit. Közös normák, közös értékek, hát ha vannak, akkor mutatjuk meg, mutassuk meg, hogy mik azok. Aztán végül ez nem egy egyszerű bírósági ítéletről szól, ez az irányításról szól, és a jogalkotás minőségéről. Van egy biztosunk erre. Ebben az esetben ő nem a jobb jogalkotás, hanem a rossz jogalkotás biztosa, úgyhogy a safe harbor-t illetően, hát mindenki tudta, hogy nem jó bíróság nem a múlt héten mondta ki, hogy meghalt a Safe Harbor, már régen halott a Safe Harbor, a parlament már mindig kérte, hogy legyen vége ennek. Az adatmegőrzés ugyanez rossz jogalkotás sokan, a frakció mindenképpen, mert mi ellene szavaztunk, sokan tudtuk, hogy rossz jogalkotás. Nem tudja túlélni. Nem tud túlélni. Tehát rossz jogalkotás, rossz végrehajtatás. A nem megfelelő végrehajtatás. Lehet, hogy a FIFA itt kicsit eltérő helyzetet terem, de akkor is van egy korrupció ellenes stratégiánk. Az a FIFA-ra nem vonatkozik? Vagy mit történik? Mindig a bírákra kell hagyatkoznunk, hogy végre rendet teremtsenek? Úgyhogy szerintem itt azon kellene elgondolkozni, hogy milyen a jogalkotás minősége, az irányítás és a végrehajtatás. És végül. Nem hagyhatjuk egy makacs bátor állampolgárra, hogy fölvegye a harcot a rendszerrel ne csak a tanácsra és a bizottságra mutassunk, hanem magunkra is. Milyen jogi aktusokat engedünk át ezen a házon. Van egy kötelezettségünk, legyünk kritikusak a jövőben. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Kedves kollégák, eh, javasolnám, hogy eh, nézzük az órát jelentős ügyre van, szokvó, van szó. Intveld asszony fölvetett egy ügyet, hogy a bizottság mit is csinál. Múlt héten a Strasbourgban a bizottság, az Európai Bizottság választ adott teljes panellel a szakbizottságoknak felvetettük ezt a kérdést, viszont ez egy multidisziplináris ügy, és nem csak a biztos asszony fog megjelenni, hanem más biztosak is nak is tudniuk kell, hogy szeretnénk velük találkozni, és nekik is szeretnénk elmondani az aggájainknak, úgyhogy sürgős választ várunk a szakbizottság előtt. Loristen képviselő. Köszönöm csatlakoznék azokhoz, akik eh, mondták, hogy egy bátor diák eh, forradalmat robbantott ki eh, legalábbis az emberek fejében, de talán a jogalkotásban is, ami ezután bekövetkezhet fontos, hogy ne csak Amerikára figyeljünk oda. Van egy anekdota erről, az orosz és az amerikaiak találkoznak, az, amerikai, az, az, az amerikai azt mondja, hogy szabad ország vagyunk, mert mi minden nap kritizálhatjuk az amerikai elnököt, az oroszok mondják, Oroszország is szabad ország, mert mi is szabadon kritizálhatjuk az amerikai elnököt. Úgyhogy ne süllyedjünk ilyen szintre. Itt a magánélet szentsége, az adatvédelem, az emberi jogok kérdései, az vállalkozói érdekek és a nemzetbiztonsági érdekek, ez egy háromszög tulajdonképpen nem csak az országok között, hanem az országokon belül is zajló történet. Nagyon fontos jelzést kaptunk a, bizottság, a bíróságtól, hogy egységes módon vizsgáljuk ezeket az ügyeket, és arra is kell figyelnünk, hogy mi folyik a digitális területen. Oroszország jön föl, Kína jön föl, mint szolgáltatók, és a problémák ott sokkal komolyabbak. Arra is föl kell készülnünk, hogy ezt vizsgáljuk. Nem szabad úgy tennünk, mintha erről nem is tudtunk volna. Szebbet húgynunk a kockázatok felett. Köszönöm. Thank you very much. Next Mr. Köszönöm, Boni úr. Uh, I will speak in Polish. I'm sorry. Lengyelül folytatom, elnézést, adok egy kis időt, hogy felvegyék a fejhallgatóikat. Véleményem szerint, tisztelt elnök úr, a bíróság ítélete katalizátor hatással kell, hogy bírjon, amelynek köszönhetően egy jó megoldást találhatunk először is. Amerikától hasonló védelmi szintet kell elvárnunk parlamentnek és a bizottságnak is megvan a maga feladata ebben. A biztonságos kikötő témájában az Európai Bizottságnak kell megállapodásra törekednie az amerikai barátainkkal. Jára tekintek, és emlékszem, hogy Washingtonban beszéltünk erről, hogy az amerikai barátainknak elmondtuk, hogy a vonatkozó amerikai jogszabályok megváltoztatása igencsak esedékes lenne. Talán egy baráti levél amerikai barátainknak az kongresszusban jó jelzés lenne, hogy itt az ide, hogy tegyenek valamit ez ügyben továbbá. az adatok átadását nagyon szigorú, meglévő szigorú feltételekhez kötjük, és bizony a nemzeti adatvédelmi szerveknek egyre nagyobb szerepük kell, hogy legyen ebben a folyamatban. Az Európai Adatvédelmi Biztos pedig arra kell felszólítanunk, hogy vizsgálja felől felül a tagállami adatvédelmi biztosok munkáját, mert bizony egyes tagállamokban egész jól működik az adatvédelem, más országokban nem ilyen rózsás a helyzet. Emellett szeretném azt is kérni, hogy az adat védelmi szabályokról folyó trialógus háromoldalú megbeszélés során újra fel kell tennünk a kérdést, hogy az előttünk fekvő javaslat valóban megfelele az elvárásoknak, talán érdemes lenne a jelenlegi szabályokon javítani, ehhez a parlamentnek és a bizottságnak kellene megegyeznie. Következik Spinelli asszony. Köszönöm, elnök úr. Nagyon meglep a meglepetés ezzel a bírósági kapcsolatos meglepete, meglepettség, amiről a kollégák tanúbizonyságot tesznek, meg is mondom, hogy miért. A digitális jogok mm, körén belül 15 éve beszélünk már erről a kérdésről Olaszországban. Nem olyan régen fogadtunk el egy külön kartát a digitális jogok témájában. Megint abban a helyzetbe kerültünk, hogy a bírák és a bátor európai polgárok mentik meg a helyzetet. Max Schremsre gondolok, illetve Edward Snowdenre, akiknek nagyon hálásnak kell lennünk. Ők mentik meg a helyzetet, mert mi tehetetlenek vagyunk, úgy tűnik számomra, hogy képtelenek vagyunk a jobb jogalkotásra. Sophie említette ezt, hogy Európában bizony, minthogyha a jogállamiság még gyerekcipőben járna bizonyos területeken. Max Schrems ügyben úgy tűnik, hogy az Európai Bíróság végre valára kimondta, hogy Amerikában a személyes adatok védelme nem garantált. Azt hiszem, hogy ez egy forradalmi ítélet, bírósági döntés, már csak azért is, mert az adatvédelem, illetve a felejtéshez való jog, az adatok felejtéshez való jog ügyében hozott a bírósági döntés is hasonlóan előremutató. TTIP kapcsán például illetve más hasonló tárgyalások esetében is. Szerintem nem szabad folytatni a tárgyalásokat egész addig, amíg meg nem oldódik ez az ügy amerikai barátainkkal. Két dolgot vezetnék le ebből a bíróságítéletből. Először is az Európai Bizottság határozatai nem korlátozhatják a nemzeti adatvédelmi szervek hatáskörét fellépését. Ez azt hiszem, hogy napnál világosabban kiderül ebből a precedens értékű Európai Bírósági döntésből másodszorban. Vannak amerikai cégek, akik nem esnek a biztonságos kikötő megállapodás hatája alá, akikre nem terjed ki ezáltal ez a bírósági ítélet, főként olyan állami cégekre gondolok, akik tulajdonképpen ezt a bírósági ítéletet, ítéletre fittyet hányhatnak. Ezekkel is valamit kezdenünk kell majd végezetül. A bizottság és a parlament között együttműködés témájában annyit szeretnék mondani, hogy elnök úr, én nagyon hálás vagyok azért, amiért ez azt hiszem, ez a bírósági döntés remélhetőleg lefekteti a szorosabb és jobb együttműködés alapjait. Ugyanakkor Ugyanakkor azt hiszem, hogy valóban innen még van bőven mit javulni ezen bírósági ítélet alapján. Spinelli, igen. Spinelli asszony, igen. Az Európai Bizottságnak én is mindjárt megadom a szót, de előbb Birgit Cippel kap szót. Köszönöm szépen, megpróbálok rövid lenni. Először is nagyra tartom a bíróság ítéletét. Ugyanakkor azonban nagyon sok kérdést felvet. Az első kérdés, hogy ugyan miért volt szükség arra, hogy Max Schrems először az ír bíróság elé kerüljön, azért, hogy aztán az Európai Bíróság döntsön. Miért volt erre szükség? Évek óta mondjuk a biztosoknak, hogy a Safe Harbor nem biztosítja az adatok védelmét, a magánélet védelmét. Az állampolgárok többször föltették nekem a kérdést, akkor önök miért nem fordultak a bírósághoz? Szerintem nekünk parlamentnek nem így kellene működnünk. Amikor fenntartásaink vannak, akkor nem nekünk kellene a bírósághoz fordulni, hanem a, bí- a bizottság együtt kellene, hogy működjünk velünk, és komolyan kellene, hogy vegye a fenntartásainkat. Aztán kisé irritált vagyok, és nem is egészen értem, hogy az USA-ban nem csak a magánéletvédelmet nem veszik akkor komolyan, hanem a nemzetbiztonság érvének felhozatala az egy általános kifogás arra, hogy adatokat lehívjanak. Úgyhogy ezzel kapcsolatban dolgoznunk kell még sokat, továbbra is. Mit jelent ez az ítélet a Safe Harbor és az adat átvitel szempontjából? Hogyan vehetjük rá az USA-t, hogy a jogi alapukat megváltoztassák, és hogyha a bizonyítványokat komolyan veszük, akkor mit tehetünk, illetve mit jelent az ítélet a más USA-val kötött szerződéseink szempontjából hogyan biztosíthatjuk azt, hogy a jelenlegi és a jövőbeni jogalkotás nem csak ebben a házban, hanem a tanácsban és a bizottságban mindig tiszteletben tartsa az emberi jogok kartáját, hogy ne forduljon elő újra és újra az, hogy a bírósághoz fordulnak egy esettel, hanem hogy mi eleve jó jogaktusokat alkossunk. Elnök, köszönöm. József Weidenholzer. József Weidenholzer, please. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából üdvözletes az, hogy van egy bíróság, amely tényleg betartatja a kartát. Hogy emlékeztesek arra, hogy nagyon sokan kétségbe vontak, hogy van-e értelme az emberi jogi kartának. És akkor most bebizonyosodott, hogy nagyon is sok értelme van. Egyetlen állampolgárak, méghozzá egyetemi hallgatónak, méghozzá a hazámból jön, sikerült elérnie, hogy ilyen ítélet szülessen. Ha a bíróság helyet adott a keresetének, akkor ezt tiszteletben kell tartani. Nem szabad kritizálni ezt az ítéletet, sokan ezt teszik, nem szabad alásni. Ez egy úttörő ítélet, sok mindent megkérdőjelez. Két dolgot mondanék. Az egyik, ma a jobb jogalkotásról nagyon sokat beszélünk a helyes kifejezés nem a better regulation, hanem a better lawmaking lenne, hogy nehogy mindig ebbe a csapdába essünk. Aztán ez az ítélet azt jelenti, hogy itt Európában hatással lehetünk a helyzetre. Nem szabad ezt az egészet nyújtani vagy aláásni. Nem tudjuk, hogy lesz-e Safe Harbor Plus, hanem bátor döntéseket kell hoznunk most. Nem szabad várni ezekkel, mert ettől tartok igazából, hogy ha a reakciókat nézem, nincs időnk arra, hogy elvesztegessük. Én úgy gondolom, hogy nekünk, mint bizottságnak mindig eltért a véleményünk, mi mindig úgy gondoltuk, hogy nagy nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy egyértelműek legyenek a jogi aktusok. Elnök úr, én szeretném tudni, hogy körülbelül mennyi idővel kell itt számolnunk a következő hónapokban politika változtatást eredményez ez az ítélet? Köszönöm. Köszönöm szépen nagyon alkalmatos az, hogy az utolsó felszólaló osztrák volt. Múr úrnak végén, a beszélgetés, a dialogus végén adom meg majd a szót. Most azt javasolnám, hogy hogy a bizottság részéről kapjon szót Kárli úr. Köszönöm, elnök úr! Ahogy említette, Jurova biztos asszony eszmecserére meg fog jelenni október 26-án az önök szakbizottsága előtt, amennyire én tudom. Egyelőre hagyd mondjak annyit, hogy ahogy már hangsúlyoztuk korábban is, a Schrems ítélet nagyon világos és határozott álláspontot jelölt meg az adatvédelem terén a nemzetközi adat eh, átadások eh, tekintetében is. És ezt, eh, ezt úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság megközelítését erősíti, hiszen az Európai Bizottság erősebb kereteket szeretne a nemzetközi adatátadások rendszerében, függetlenül attól, hogy ez az adatvédelmi reforma függ össze, vagy a bűnödözési együttműködés területén a jogorvoslati rendszerek érzékeny kérdésén úgy gondolom, hogy akár a kereskedelmi célú tevékenységek terén is fontos ez. Tehát továbbra is szeretnénk megújított és biztonságos rendszereket kialakítani, E, az adatvédelem tekintetében e, az óceánon átnyúló módon is <clears throat> figyelembe véve a bíróság ítéletének minden vonatkozását. Addig is, de már középtávon is. A bizottság prioritásai az óceánon átküldött e, személyes adatok védelme, a megfelelő biztonsági intézkedések fenntartása és az Európai Uniós jog érvényesítése a belső piacon. A nemzeti adatvédelmi hatóságokkal szorosan együttműködünk ezen tevékenységekben, hiszen ők a felelősek a tagállamokon belül ezen a területen. Fontos, hogy a bírósági ítéletet egységesen alkalmazzák a tagállami hatóságok, ne legyen feltagolt, ne, legyen eltérő értelmezés a tagállamok között. A 29-es cikk szerinti munkacsoport ülése ezen a héten kerül megrendezésre. Ez fontos lépés lesz a legsürgősebb lépések meghozatala terén. Köszönöm szépen! Okay, um... Elnök, rendben. Nem tudom, hogy rendi kérdés lenne, vagy megkérném, hogy röviden, Szofi. Nagyon röviden, egy kicsit meglepett ez. Nagyjából összefoglalta a felszólaló azt, hogy az Európai Bizottság mit csinált az elmúlt kettő évben, de hát az elmúlt kettő hétben minden megváltozott szó volt a Safe Harbor utódjáról, kiterjesztésére, stb. stb. a bizottság által meghatározott 13 alapján. Az elmúlt héten a bizottságnak az lett volna a dolga, hogy ez a 13 pont, ezeket ha elérik, akkor ezek már teljesítik-e a bírósági ítélet által meghatározott követelményeket. Én ezt szeretem volna hallani. Nem szeretném, nem azt akarom hallani, hogy önök két éve beszélnek, hát két évnek tárgyalnak, hát ezt tudtam. Egy kicsit frusztrál a dolog, a bizottságnak tanulnia kellett volna ebből a tárgyalásból, <clears throat> fel kellett volna ismerniük, hogy nem jó eh, pályán futnak. Lehetőleg a pillanat az arra, hogy váltsanak. I think I Elnök úgy gondolom, hogy olyan felvetés volt ez, amit valóban fel kellett vetni. De van, amivel nem értek egyet Szofival, a tárgyalások egy részéről nem hallottunk semmit, hiszen ezek nagy része titokban zajlik, és a bizottságtól semmit nem hallottunk arról, hogy mi is folyik a stratégiai szempontból a tárgyalásokon. Ezt azért mondom, mert Albrecht úr nagyon jogosan megemlítette, ha mondhatom ezt, hogy nem lehet a biztonságos adat kikötő kettő nem lesz Safe Harbor kettő, az amerikaiak részéről ezt nem fogadhatjuk el. Tehát először is politikai stratégiára van szükség, milyen politikai üzenetet határ, küldenek az amerikai szenátusnak ahhoz képest, amit eddig csináltak, hiszen az amerikaiaknak ennek alapján kell majd jogot alkotniuk. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valami mondani valója, még mielőtt 26-án megjelenik előttünk írva asszony? Néhány szóban adnék önnek lehetőséget a pontosításra. don't have much to add at this stage. E szakaszban sokat nem tudok mondani. Az ön által a 13 ajánlás meghatározta hogy eh, melyek azok a kérdések, amelyek a tárgyalás eh, eh, lényegéhez tartoznak. A legutolsó kettő éppenséggel a tagállami állambiztonsági kérdésekkel és kapcsolatosak, tehát ezekkel foglalkozunk. You're going for brevity here today. Nos, úgy látom, hogy a rövid válasz az, az legalábbis sikerült. E, a tanácsnak adom meg a szót, de a bizottságot 26-án meg fogjuk hallgatni a teljes szakbizottság előtt, úgyhogy elég, ott elég időnk lesz majd, e, és ez nem is olyan sokkal van már. Tehát akkor megadom azt a tanácsnak, Wagner asszonynak. Elnézést tehát, nem Wagner úr, hanem Wagner asszony, van mások jöttek. Hm, Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden, az elnökség nevében annyit mondanék, hogy nagyon komolyan veszi ezt a bírósági ítéletet a tanács. Éppen ezért az igazságügyi miniszterek október 9-i ülésének napirendjére tűzte ezt, egy előzetes elemzést el is végeztünk, nem lapnám most az idejüket, de az adatvédelmi jogszabályok átalakításom is úgy érezzük, hogy sürgős, és éppen ezért ezt mi is prioritásként fogjuk kezelni. Jó, akkor köszönjük, mondja az elnök, akkor visszaadom a szót a jogi szolgált képviselőjének, parancsolja. Köszönöm, elnök úr, én is a rövidséget tartanám szem előtt. Pár napja hozta nyilvánosságra az ítéletét az Európai Bíróság, ezért még mi is elemezzük magát eh, az ítéletet, illetve annak indoklását. Nekünk is még mérlegelnünk kell, emésztenünk kell a bíróság ítéletét. Nyilván messze menő következtetéseket lehet levonni belőle, de ezen következtetéseket hát <laughs> kicsit alaposabb elemzés után vonnánk le. Köszönöm. Elnök. A, a múlt heti biztos a kollégiumának mutati ülésén remélem mindenki számára világos volt, világossá vált, hogy mennyire fontos ez a kis és középvállalkozások számára, ez már nem a Google és hasonló cégek számára, a kis és középvállalkozások számára, ez komoly fejtörést okoz, megnehezít az életüket, nagyon reméljük, Nagyon reméljük, hogy lesznek majd javaslataik a vonatkozóan, hogy hogyan tovább ez ügyben. Köszönöm a kollégáknak ezt a valóban értékes, érdekes vitát, köszönöm a bizottság és a tanács résztvevőinek is, akik hozzászóltak a vitához. És azt hiszem, kedves kollégák, hogy a következő napi rendi pontra léphetünk tovább. Ez ötös napi rendi pont. Ez pedig um, ajánlások az Európai Bizottság részére a szolgáltatás kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokról, a TISA néven elhíresült tárgyalásokról. Jan Albrecht a szó, ő a vélemény előadója, parancsolj Jan. Dear colleagues. Köszönöm, kedves kollégák. Arra a véleményről beszélünk, amelyet az INTA tehát a folyamatban lévő TISZA TISZA megalapodásra kapcsolatos folyamatban lévő tárgyalásokról szól. Azért kevertem össze a TTIP-el, mert párhuzamosan folyik ezek, ennek a két ügynek a tárgyalása. Lényegében itt egy horizontális, alapvető emberi jogi és polgárjogi klauzuláról lenne szó, amely minden megalapodáshoz szükséges. A WTO rezsimben az e, személyes adatok védelmével kapcsolatban vannak aggályok, úgy, ugyanígy a GATS megállapodás világosra teszi, hogy a személyes adatok védelme illetve az azokat védő törvények nem tekinthetőek kereskedelmi korlátnak ebben a megállapodásban, és aggaszkodunk ahhoz, hogy ennek alapján lehet egy olyan eh, megfogalmazás is, amely a, a tiszta tárgyalások során érvényre jut. Az a, véleményjavaslat, amelyet benyújtottam, tulajdonképpen elismétli az, amit korábban elmondtunk a TTIP véleménye kapcsolatban a LIBE TTIP véleményében. Egy-két dolgot nyilván változ, meg kellett változtatni, másrészt nem csak bilaterálisan tárgyalunk, hanem nagyon sok partnerrel ideértve az Egyesült Államokat, de elég sok más harmadik államot is a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezért azt, is, azt javasolnám, hogy ezt a véleményt is fogadjuk el gyorsan, a mostani rövid megjegyzéseimmel, és hogy a módosítókra szabjunk rövid határidőt, gyorsan szavazzuk meg, hogy a TISZA eh, állás, az INTA TISZA állásfoglalásával kapcsolatban eh, eh, tudjuk a szavunkat hallatni. Azt hiszem, hogy röviden ennyi lenne, de minden lényeges kérdésre kitértem minden esetre. Természetesen szívesen válaszolok kérdésekre, és akár fogadom a megjegyzéseket is. Elnök, köszönöm szépen, tehát a határidő módosítókra október 19, a november 16-a lesz a vélemény elfogadásának határideje, és akkor Michel az ALDE frakció. Elnök úr, gyorsan és röviden, a jövőbeni megállapodással kapcsolatban annyit mondhatok, hogy nagyon fontos, hogy a parlament egy egyértelmű álláspontot helyezkedjen, ez ügyben is megpróbálja befolyásolni a tárgyalásokat. Ugyanakkor fontos biztosítanunk, hogy a végső megállapodás megfelel az elvárásainknak. Köszönöm Abrecht úrnak, aki az előadónk kiváló véleménytervezetet tervezett le az asztalra. A legfontosabb elemek mind szerepelnek benne. A következő megfontolásokkal gazdagítanám ezt a véleményt. A TISZA megállapodás az Európai Bíróság döntését mindenképpen figyelembe kell venni azt az előbbi bírósági döntést, amelyről az imént beszéltünk, a Safe Harbor határozat határon kívül helyezését, hiszen a szolgáltatás kereskedelem esetében az adatáramlás nagyon fontos, a kiberbiztonságot és az adat védelmet valahogy össze kell tudni egyeztetni. Ez azt hiszem a harmadik országokkal folytatott egyáltalán sem, mint a tiszta esetben is nagyon fontos. Az Európai Parlament fogja kimondani a végső szót a megállapodásról, akár csak a TTIP esetében, ezért, mint demok demokratikusan választott intézményként a miénk a végső szó. Ehhez azonban, hogy zöld utat adjunk a megállapodásnak, biztosítani kell az állampolgárokat arra, hogy valóban megfelel ez az egyértelmű elvárásainak. A a harmadik országokkal folytatott tárgyalások során az unió belső szigorú elvárásait érvényesíteni kell. A, a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban az emberek mozgását is érinti. Fontos, hogy a szerződő felek minden országában egy e, forma elbánásban részesüljenek az uniós állampolgárok. Uh, Köszönöm szépen a következő Barbara Spinelli képviselő. Grazie eh, Presidente, io trovo il parere. Köszönöm szépen, elnök úr. És úgy gondolom, hogy Albrecht kollégának az állásfoglalása kitűnő. Hogy kérdezek rá, hogy az új tényállást, ami a Sremsz ítélet kapcsán kialakult, hogyan kívánja figyelembe venni. Ezen kívül ami a küszöbb országoknak a részvételét illeti, természetesen ez egy nagyon nehéz kérdés. Nagyon nehéz lesz ezt letárgyalnunk. Aztán szeretném föltenni azt a kérdést, hogy bizonyos országok számára vannak nagyon kiemelt kérdések, például kérdése a vállalkozások tulajdonának státuszkója, amikor egy vállalkozást privatizálnak, akkor ezt már többé nem feltétlenül tudják betartatni. Úgyhogy ezt elég nagy kérdésnek tartom. Nem szabad, hogy fókiai maradjunk ennek a helyzetnek, valami lehetőséget ki kell dolgoznunk. Köszönöm Birgit szépen, köszönöm szépen elnök úr. Szarájából sajnos nincs itt ma velünk délután, pedig ő az árnyék előadónk, úgyhogy hogy mondjak valamit a SZITA és a TTIP-fel kapcsolatos vitákat illetően. Ne felejtsük el, a TISA legalább ilyen fontos, hanem fontosabb. Úgyhogy vigyázzunk nagyon, hogy milyen munkát végzünk. Akkor Szorája és a frakcióm általában véve üdvözli a raportőr véleménytervezetét, és úgy gondoljuk, hogy az e-commerce fejezetben, az elektronikus kereskedelem fejezetben biztosítani kell az adatok védelmét az USA-val szemben. Figyelembe véve, hogy most ma mi hangzott el, hogy tudjuk, hogy mit tartalmaz az alapvető emberi jogok kartája és a szerződés, azt gondolom, hogy a magánéletvédelme és a személyes adatok védelme minden politikai területen nagyon fontos. Nem foghatjuk ezt fel protekcionizmusként. Természetesen fenn kell tartanunk a szuverén jogunkat, hogy jogalkotást végezzünk ezen a területen, ha erre szükség van. Úgyhogy megint csak teljes mértékben támogatjuk a raportot ebben a kérdésben. Köszönöm. Elnök, aztán még a bizottság. Jaj, nem, elnézést. Elné. Kollégák, kérem, hogy mindenki fogja rövidre. Jó, akkor rövid leszek, teljes mértékben egyet értek a raportőrre, de hagyd mondjam el, hogy van még valami, amit a LIBE véleménynek tartalmazni kellene az INTA felé. A TISA egy ISDS mechanizmust fektetne le, ezt nem engedhetjük meg. Um, and... Elnök, köszönöm. Boni úr, aki Holmájer asszonyt képviseli itt ma, mint árnyékelődő. Köszönöm szépen. Ma Mónika Holmájer nevében szeretném elmondani, hogy a néppárt támogatja a tiszát, Jannak köszönjük a jelentéstervezetet, egy kis változtatást javaslunk a dokumentumokhoz való hozzáférést illetően. A néppárt azt szeretné, hogy az eredeti véleményt karoljuk fel, és ne fogadjunk el olyan módosítókat, amelyek a hatáskörön túlmutatnak, amely megnyitná a dokumentumot más politikai célokra. Persze mindenki tudja, mi is tudjuk, hogy megszületett a Safe harbor a bírósági ítélet. Rendben, akkor dolgozzunk ezen, ahogy tettük ezt korábban is a más részről, úgy gondoljuk, hogy az nem tesz jót egyetlen jelentésnek is, ha mindent megpróbálunk bele tuszkolni. Rendben, Boni úr, bizottság. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. A TISZA tárgyalások ezen a héten folynak, ezért elnézést, eh, hogy osztályvezető nem tudott, egységemnek vezetője nem tudott megjelenni önök körében, de természetesen eh, szívesen válaszolok minden kérdésre, akár most, akár később egészítések során. Nos, a szolgáltatásokkal való kereskedelem nagyon fontos, a GDP 70%-át teszik ki, a szolgáltatások, eh, szolgáltatási ágazat eh, nagyon jó ebben, többet exportálunk, mint importálunk, és a kereskedelmi egyenlegünk jelentős többletben van. Tehát összességben versenyképesek vagyunk, és valószínűleg még több munkahelyet is tudnánk teremteni, hogyha a külföldi piacokat meg tudnánk közelíteni, el tudnánk érni, hiszen az európai szolgáltatók még mindig igen jelentős kereskedelmi akadályokba ütköznek külföldön, és úgy gondoljuk, hogyha egy kiegyensúlyozottabb esélyt jelentő rendszert tudnánk létrehozni, akkor az az európai gazdaságot pörgetni és az európai munkahelyek számát növelni. Az Európai Unió számára fontos, hogy ez a plurilaterális megállapodás a multilaterális szintre kerüljön vissza a WTO-n belül. Természetesen köszönöm az adatáramlással és a személyes adatok védelmével kapcsolatos megjegyzéseiket. Ezeket mi láttuk a TTIP-el kapcsolatos állásfoglalásban is. Fontos meg elézni bizonyos helyi lokalizációs követelményekből adódó problémákat. Minden esetre itt fontos, hogy olyan országokban, mint Kína, sok, vagy Oroszország jelentős protekcionista mechanizmusok vannak. Jó lehet, ezek nem tiszta tagállamok, a, közül, jövőben, a jövőben azonban csatlakozhatnak. Tehát fontos, hogy a, a, a tisztán belül mindig lehetnek kivételek, például magán a eh, szentségével kapcsolatos magánadatok tekintetében, de fontos, hogy eh, a nem kereskedelmi jellegű eh, akadályokat le lehessen bontani, ez egy jogos igény, és korábban is idézték már, vagy említették már, hogy vannak olyan intézkedések, amelyek amelyek az általános nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági érdekekre hivatkoznak, ezeket bizony föl lehet használni ürügyként arra, hogy egy-egy ország az általános kötelezettségeit ne tartsa be. Tehát akárcsak a ttip kapcsolatban itt is szeretném biztosítani azt, hogy amikor személyes adatokra, az a védelmi vonalkozó szabványokra, normákra kerül a sor, ezek tárgyalására nem kerül sor sem a TISZA keretein belül, sem más kereskedelmi tárgyalás keretein belül. A TISZA nem tér el ebben semmi egyéb tárgyalásoktól, nem fogja nem fog kárt tenni, vagy nem fogja gyengíteni az Európai Unió jelenlegi vagy jövőbeli adatvédelmi rendszereit. Az EU ragaszkodik az alapelveihez, minden eh, politikai vagy szabadkereskedelmi tárgyalás eh, eh, keretében. A TISZA azonban kicsit különleges, mert ez plurilaterális mechanizmusban folyik, és említhetném itt az informatikai megalapodást, a környezetvédelmi termékekre vonatkozó megalapodást, vagy egyéb megállapodásokat. A jövőre nézve szeretnénk a tízát visszahozni a WTO kereteibe, és úgy gondolom, hogy ha emberi jogi klauzulát vezetünk be, akkor az éppenséget gyengíti az esélyeit annak, hogy a, tiszát visszahozzuk a VTO tárgyalási keretei közé. szeretném azt is megérősíteni, hogy a tárgyalások során nincsen szó arról, hogy valamiféle beruházási vita rendező mechanizmus alakítsunk ki, de ezzel tulajdonképpen lezárnom a felszállásomat, és ezen a héten is, vagy későbbiekben is készen állok a kérdéseiket megválaszolni. Ennek köszönöm szépen! Nem tudom, hogy Jan, ha szeretné felszólalni, nem kötelező. Köszönöm, általában nem kell valóban, de néhány kérdés fölmerült, és ezekre szeretnék válaszolni. Először is a biztonságos adott kikötőre vonatkozó döntést, és ennek kihatását erre jelentésre, erre a véleményre. Nos, nagyon világos, hogy és ez nem csak egy óhaj, hanem egy követelés a parlament részéről, és amely ugye a Lanka jelentésben a ttip kapcsolatban is megfogalmazásra került. E, ugyanezért e, szerepel itt a e, tisz is, kell egy horizontális klauzula a GATS megállapodás 14-es cikke alapján, amely az Európai Unió személyes adatok védelmére vonatkozó törvényeit nem érinti. Így ez az egyetlen rendszer, amely alapján az európai piacon személyes adatokat fel lehet dolgozni, ideértve az adatok átadását is, akár az Európai Unióból más harmadik országokba átadott információ tekintetében is. És most már minden korábbinál Eh, világosabb a luxemburgi bírósági döntés alapján, hogy ezt a kérdést nem lehet halogatni. Ez a követelés eh, a karta alapján eh, jogos és a kartára alapuló jogalkotás része, úgyhogy nem lehet a tárgyalás témája, hogy ezt akkor most mennyire gyengítik el, vagy sem világos megfogalmazás van az adatlokalizációs elvekkel kapcsolatban is. Hogyha az Európai Unión belüli feldolgozásra van szükség, akkor a kereskedelmi megállapodás ezt nem biztos, hogy sérti, vagy fordítva lehet, hogy nem, nem kényszerül az Európai Unió saját törvényeivel szembe menve harmadik országba kiadni az adatokat a bíróság ezzel kapcsolatos véleményét itt is ilyenbe kell venni. Ami az ISDS illeti, Gomes asszony, a Tiszában nincsen befektetői vitás esetekre vonatkozó rendezési mechanizmusról szó. A néppárt megjegyzésével kapcsolatban Remélem, hogy konkrét javaslatot is kapunk tőlük, valamit meg kell változtatni, de természetesen, hogyha ö, ö, szeretnénk megszavazni, akkor nem csak egymástól kell követelni dolgokat, hanem össze is kell fognunk valahogy. Végül a bizottság felé egy rövid megjegyzés az emberi jogokkal kapcsolatos klauzuláról. Nem hiszem, hogy ez a személyes véleményem lenne, de nem az Európai Unió az Európai Unió nem teheti meg azt, hogy az emberi jogokat elcseréli valami másra. Az a megalapodás, az, az a megjegyzése, hogy ha egy emberi jogokra vonatkozó klauzulát beteszünk a, a szövegbe, akkor ez így meg úgy csökkenti az esélyeinket erre meg arra. Hát itt óva intenék mindenkit attól, hogy így gondolkodjon mert, eh, mert ez nem, nem megfelelő. Köszönjük, Jan. November 16-án fogadjuk ezt el. Október 19-a a módosítók benyújtásának határideje. Következő napi rendi pontunk, úgy tűnik, hogy az adatvédelemről szól az a mai délután. Az egyéb védelem a személyes adatok feldolgozása során az ilyen adatok ez úgynevezett általános adatő rendelet, megint Jan kap szót. Hát már megint elnök úr, én vagyok a soros, én vagyok az illetékes előadó. Nos, a hármodalú tárgyalások jelenlegi állását kell ismertetnem, ez a második ilyen beszámoló az ügyben, hogy az adatvédelmi rendeletről hogyan alakulnak a tárgyalások. Júliusban indult az egyeztetés, amikor végre valahára sikerült a tanácsnak megállapodásra jutni egy közös álláspontról. Már a nyári szünet előtt beszámoltunk arról, hogy az ötös fejezet a nemzetközi transzferek ügyében végre zöld ágra vergődtünk, amennyiben a kimondtuk, hogyha a tárgyalások végelőtt ítéletet eh, hoz az Európai Bíróság, akkor ez eh, bonyolíthatja a helyzetet, és erre esetleg eh, vissza kell majd térnünk. Tehát most eljött az a pont, amikor meg kell vizsgálni a bíróság ítéletét, és azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy előre haladtunk az ötös fejezetben, aztán a nyári szünet után folytatok, arra abba hagytuk, komoly, megújult erőfeszítéssel vágtunk neki a munkának, az egyén joga, illetve az adatvédelmi intézmények felelőssége, a mögöttes elvek, a 2-es, 3-as, 4-es fejezet mind-mind górcső alá vetettek a trialógus során, a három oldalú megbeszélések során. Azt hiszem büszkén mondhatom, hogy beszéléseim szerint, de hát ez csak egy közelítő szám, a szöveg 70-80%-áról tehát megállapodás született. Persze, vannak még fennmaradó kérdések, nyilván a politikai jellegűbbek elsősorban. A tárgyalási mandátumra éppen ezért vissza kell majd még térni. Egy-két konkrétumot hadd említsek, például hogy a személyes adatok feldolgozásához milyen módon adhatják az egyének a hozzájárulásukat az adat minimalizálás, illetve a térfelhasználás szűkítése, ezek is szerepelnek nyilván a szövegben, illetve a konkrét megfogalmazás azzal kapcsolatban, hogy milyen átlátható módon kell tájékoztatni az egyéneket, például ahogy azt javasoltuk, szabályosított szimbólumokkal. Erről is folynak még a tárgyalások. Az adatvédelmi biztosok feladataival kapcsolatban is vannak megnyitott kérdések, hogy hogyan tudjuk harmonizált módon megkövetelni az adatvédelmi szervektől, hogy így vagy úgy egy adatvédelmi biztost nevezenek ki. Ezt a tagállamokra bízná a tanács, mi szeretnénk. Ez másképp. Az elétől fogva világos volt ez. Nos, elmondhatom, elmondtam már többször, hogy ezek jó néhány olyan kérdés van, ahol közel állnak az álláspontok egymáshoz, vannak kevésbé komplikált kérdések is, de el kell dönteni például a felelősségi körök kérdését, rugalmasság, kérésében jó lenne a frakciókat emlékeztetni arra, hogy a tárgyaló csapat a kapott mandátum alapján tárgyal, képviseli a frakciók véleményét. Én továbbra is reálisnak érzem, hogy a tanácssal meg tudunk állapodni az év vége előtt, ahogy azt szerettük volna, a három intézmény ezt mondta ki célként, tűzte ki célként a tárgyalások megkezdésekor. Ez még mindig tartható lehet. A nyitott kérdésekre október-november során fogunk majd visszatérni, de persze tovább lépünk, mi kerül legközelebb a tárgyalóasztalra. Nos, a 6-os 7-es fejezet, amely arról szól, hogy a 28 tagállam adatvédelmi szervei hogyan dolgozhatnak, működhetnek együtt nem lesz könnyű a következetességet garantálni ez ügyben. Ez egyébként a reform egyik kulcs kérdése is, a szabályoknak hogyan tudunk jobban érvényt szerezni. A parlament és a tanács harcálláspontja, fogalmazhatok így, közelednek egymáshoz, szerintem sokár megállapodásra juthatunk ez ügyben is. Végül két nagyobb kérdést is meg kell még oldanunk, vissza kell térnünk a szankciók kérdésére, és, ami még fontosabb, Mariole Austin, aki az egész rendeletnek az előadója, erről többet tudna mondani. És aztán az adatvédelmi irányelv rendelkezéseinek a kérdésére, illetve az a két eszköz is még rendre kell, hogy kerüljön, amelyekről with the council on the amelyek az adatvédelmi irányelvhez szorosan kapcsolódnak. Ennyit szerettem volna a saját részemről elmondani, persze szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönjük, elmondja az elnök. Az árnyék előadóknak adom meg a szót, nem tudom, hogy ki szeretne ezen a ponton hozzászólni. Mario Loristen elsőként parancsolj. Csak röviden tájékoztatnék mindenkit, hogy Jan is mondta, most kezdjük a trialógust irányelvről, ma volt az első árnyék jelentéstevő találkozónk, az az elképzelés, hogy csomag alapú tárgyalást akarunk, és igazából már a múlt eredményeire alapozva elég jól eh, fogunk haladni valószínűleg. Köszönöm. Van-e kérdés Jan Olbrichthez? Jan, amit mondott az elején a politikai frakciókról, hogy sok döntést kell meghozni, nagyon intenzív a triológus, tudatában vagyok ennek. Nagyon sok triológus folyik most, Igaza van, de ez volt a célunk. Ezt nyomon akarjuk követni a nagy kérdéseket. A triológusok keretében, de tudom, hogy nagyon sok helyen kell egy időben lenni a kollégáknak. Tehát így működik a Libe szakbizottság. Köszönöm, Jan, köszönöm. Aztán egy másik nagy téma, triológus téma, a raportőr még nincs itt. Úgyhogy Kirkhope úr még nincs itt. Amikor megérkezik, akkor az adatvédelmemmel, légiutas adatvédelmmel kapcsolatban folytatjuk. Viszont mivel még nincs itt, az interoperabilitási megoldások az európai állampolgárok számára. Ha egyetér a raportőr Lenárs úr akkor a triológusról be tud-e számolni? Kérem. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Hét technikai találkozunk és egy triológusunk volt, igazából lezártuk a munkát. Komoly tárgyalások voltak. Különösen az ISA programnak a polgári aspektusáról. Hát igazából nekünk voltak módosítóink a LIBE jelentéshez, a tanács és a bizottság nem nagyon járult hozzá. Végeredményben jó az eredmény, és egy köszönet az ITRÉS kollégáknak is. Tehát a végeredmény van egy nagyon összetett preambulum bekezdésünk, van egy új cikk az adatvédelemről, a szöveg fő részében, és utaltunk az adatvédelemre és a magánélet védelmére, mint alapelvekre, többször is a szövegben. A preambulum bekezdésben megemlítettük azt is, hogy amikor az interoperabilitás megadásokat kidolgozzák, ezeket az aspektusokat figyelembe kell venni, hogy az adatvédelem az egy alapbeállítottság legyen. A preambulum bekezdés plusz a cikk plusz a szöveg garantálja, hogy az adatvédelmi szabályok és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó határozatot mindenütt betartassák az ISA program keretében. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, és nagyon örülünk az eredménynek, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Lenár úr. Tudom, hogy a libét mindig e, érdekképviseli, úgyhogy nagyon köszönöm. A van a kérdésük az interoperabilitást illetően. No, that, so thank you very much for that, that. Ha nincs, akkor köszönöm. Akkor nem tudom, tovább haladjunk a kilencessel? Nem. megvárjuk a PNR légi utasadat képvisel beszámolját. Unfortunately, fortunately Mr. Jezek is here. Is he willing to... Akkor Jezek úr, ha itt van? Igen, köszönöm Jezek úr. 2014 es éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeiről a csalás elleni harc. Jezsek úr, az Aldéből a jelentéstevő. Jezsek úr, hogyha szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Valószínűleg Kirkhope uralt a belső határoknál éppen átvilágítják, úgyhogy akkor majd átveszem én a csalás elleni harc. A véleményem két alapelképzelést foglal magába. Az egyik az új intézkedések az európai pénzügyi érdekeinek védelmében. 2012-ben két jogalkotási javaslat született, mind a kettő bűnüldözés területen, amelyet a bizottság javasolt, és mindkettőnek az a célja, hogy a pénzügyi érdekeket védje az első a PIF irányelv, a második pedig az Európai Fő Ügyészi Hivatal létrehozása. A PIF irányelvet illetően az utolsó triológuson a parlament és a tanács majdnem megegyezett, de egy dologban nem, hogy az áfa csalást bevegyük-e a PIF irányelvbe. Mivel az Unióban 168 milliárd eurót veszítünk áfacsalással évente, ez nagyon nagy tétel. Nagyon nagy fontosságú ez a kérdés a tagállamok és az EU számára. Meg kell oldanunk ezt a nagy kérdést. A második dolog, A vélemény hangsúlyozza, hogy a korrupció elleni harcot folytatni kell jelenleg, a tagállamoknak a korrupció 120 milliárd euróba kerül évente. Februárban a bizottság kiadta korrupció ellenes jelentését, ez az első ilyen jelentés, ez egy jó lépés. Végre egy teljes rálátást kaptunk minden egyes tagállam helyzetére, és ajánlásokat. Ez a jelentés azt mutatja, hogy a korrupció váltakozó nagyságú az egyes tagállamokban mindenhol jelen van. Az európai állampolgárok fele úgy gondolja, hogy országában az elmúlt három évben nőtt a korrupció. Ha a szavahihetőek akarunk maradni ezen a téren, akkor az intézményeknek példát kell mutatniuk, és átláthatóan, integránsan kell végezni a munkájukat, és el kell kerülniük az érdek összeütközéseket. Ezért én felszólítom a bizottságot, hogy az európai intézmények teljesítménymutatóiról egy külön fejezetet tegyenek be a jelentésbe, amelyet legkésőbb 2016 végéig közzé tesznek. Végül a megközelítésemnek ez a két fő eleme, úgyhogy szívesen meghallgatom az árnyék jelentést, a véleményét. Köszönöm. Köszönöm, Jezsek úr. Nem tudom, hogy itt vannak-e az árnyék előadók, de ha bárki más, Angár úr. Thank you, Chair. Actually, it's just to inform you that Nos, csak tájékoztatni szerettem volna, hogy amely azt, hogy nem tudott eljönni, és megkért, hogy adjam át önöknek az üzenetét, amit most meg is teszek el rögvest. Az e, néppárt árnyékjelentős tevékenyeként üdvözlöm ezt az anyagot, ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy ez Európai Parlamentnek eh, eh, határozottabban kell fellépnie, és nem csak bátorítania kell az új eh, fellépést, magának kell fellépnie, és sürgetnie kell a tanácsot a folyamatos folyamatban lévő tárgyalások felpörgetésére az áfa csalásnak nagyobb hangsúlyt kell adni, hiszen az áfa beszedés elmaradása miatt euromilliárdoktól esünk el ez minden európai adófizető érdekeit szolgálja. Ahogy már többször elmondtam, a jelenlegi helyzetben, ha minden adófizetői pénz egy kosárba kerül, és egy tagállam nem ö, ö, nyomozza ki az adócsalásokat, akkor azzal minden Európai Uniós polgár veszít. Az európai intézményeknek példát kell mutatniuk, és a lehető leghatározottabban kell eljárniuk, küzdeni, küzdenünk kell a korrupció ellen, különösen az összeférhetetlenségek terén. Ez az, amit Makovely azt, hogy megkért, hogy adjak át önöknek. Elnök, köszönöm szépen az üzenetet. Jezsik úr felvetésvel kapcsolatban van-e ezzel kapcsolatban válasza? az ennél is, mit mondanom, csak egy gyors reakció esetleg, ha megtaláljuk a módját annak, hogy hogy noszogassuk határozottabban a bizottságot, hát akkor noszogatjuk mi őket úgy gondolom, hogy a további eljárások folyamán az árnyéketős tevőkkel talán majd megtaláljuk az ehhez, vonatko- ehhez alkalmas sarkantyút. Elnök, köszönöm, tehát december 1-én kerül sor a LIBE következő tárgyalására, ezzel kapcsolatban most pedig az utas adatokra, EUPNR térünk rá. A trialógus jelenlegi helyzete Kirkhope úr a jelentéstevő, mint tudjuk, és ő fogja bemutatni az anyagot. Az első trilógusra szeptember 23-án került sor, a másodikra szeptember 29-én Kirchhoff úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy önök is jól tudják, hogy a nyári színed előtt került elfogadásra a Libe álláspontja, és a, tárgyal, és a trilógusok megkezdésére szeptemberbe került kezdődött meg és folyamatban is van a folyamat. A parlament vállalta, hogy év végéig zárja ezt a dossziét, és ez még mindig, még mindig ez a célom. Fontos az anyagnak az idő minél hamarabbi elfogadása, 14 tagállam dolgozik a saját rendszerén jelen pillanatban. Természetesen mondanom se kell, hogy három és fél év után nem mondanám azt, hogy a gyorsaság lenne a legfontosabb ügy, de nincs jogi keretrendszer arra, hogy a PNR adatok Európai Unión belüli cseréjét teljes mértékben lefedjük. Az első trilógus olyan ügyekkel foglalkozott, mint az irányelv tárgyi hatája. A három intézménynek más az eltérő, eltérő a, a hozzáállása. A, a, a problémásabb kérdésekkel kapcsolatban következő hetekben tovább tárgyalunk, és optimista vagyok, hogy egyfajta kompromisszum szellemiség, kompromisszum kész szellem fog eluralkodni. Az Európai Parlament eh, számára fontos volt, hogy a úgynevezett non-carrier gazdasági szereplők is essenek ennek, az, ennek a joganyagnak a hatája alá. A célzott repülőjáratok kérdése ugyan nem tartozott bele a mandátumba, de úgy gondoltam, hogy az fontos, hogy a tanács és a bizottsággal megbeszéljük, és bizonyos aggályokat én is felvetettem kollégáim megbízásából november 29-én eh, eh, került szó, került szó a 6-os és, cikkes, 6 eh, és 11-es cikk hatája alá alsó, első kérdésekről. Az utasinformációk és az utasjogok, illetve azok gyakorlása kapcsán voltak viták arra, hogy ez egyáltalán szükséges-e, vagy csak ez egy plusz bürokrácia, hiszen az ügyfelek közvetlen adataival, a közvetlen hozzáférés nem biztosított a pr számára. Úgyhogy e tekintetben további tárgyalások várhatóak. Vita van a 10-es cikkel és a 14, 11-es cikkel kapcsolatban, ami a bizalmas adatkezelést és a PNR adatok biztonságát illeti. Az egyik legfontosabb felvetett kérdését az volt, hogy világosan különbséget kell tenni a, a, a légi járatok, szolgáltatók, légitársaságok tevékenységei között a 95-46-os rendelet figyelembe vételével gondoskodunk kell arról, hogy a légitársaságokat ne büntessük duplán. Ami az adatok megőrzésének időszakát illetve a 9. cikk hatája alatt. Itt a tanácsnak eltérő megközelítése. A parlament felszólított a tanácsot, hogy adjon biztos, bizonyítékokat hát az a kapcsolatban, hogy miért kellene a bizottsági javaslattól eltávolodnunk, amelyet ugye a parlament is elfogadott, vagy osztott fontos, hogy az Európai Unión belül ne legyen mai, mainál is nagyobb a feltagoltság, a töredezettség, a következetlenség az Európai Unión belül ezeknek az adatoknak a kezelésével kapcsolatban. A 12-es, 12A bekezdésekben között mechanizmusok kapcsán a parlament világosá tette, hogy szükség van egy konkrét módszerre a PNR adatok kezelésében, annak érdekében, hogy ezeket az adatokat meg tudjuk megfelelően védeni. Végül, elnök úr, az EU PNR belső járatokkal kapcsolatban is ugye a tanács jelezte, hogy a számokra az prioritás, hogyha az EU-n belüli járatokat nem veszük bele a rendszerbe, az az EU biztonságát eh, eh, rontja, gyengíti, eh, hiszen vannak tagállamok, amelyeknek van saját PNR rendszerük. Szóba került a 17-es cikk hatája alatt egy EU-n belüli PNR adatcsere rendszer létrehozásáról hangsúlyoznám, hogy e témával kapcsolatban a parlament egyértelműen úgy döntött, hogy az EU-n belüli járatokat nem veszi bele ebbe az anyagba, ugyanakkor ezzel a téma kapcsolatban a tovább jövőben robusztus tárgyalásokra van szükség, de a, várjuk a további bizonyítékokat az a kapcsolatban, hogy ez valóban szükséges. Tehát a fontos kérdések nagy részét az első két trilógusban lefettük és remélem lefektettük az alapokat ahhoz, hogy egy jó kompromisszumos megállapodásra jussunk. A következő trilógus ülésre október 20-án kerül sor, és eh, remélem, hogy utána beszámolhatok a bizottságnak rövid időn belül. Thank you very much. Köszönjük szépen. Elsőként Birgit Cipel az árnyék közül. Ah, köszönöm, elnök úr. Bocsánat, bocsánat, Holmeyer asszony jelzett, most már kezd szokásom elválni. Elnézést, de, de most nem maradjunk az eredeti sorrendnél, szippel mondja, nem az én hibám, nem jelzett. És aztán én vagyok a hibás, aki nem követné. Ez van egy bizonyos sorrendisége az zenék előadóknak, de hát azt hiszem, hogy ehhez nem kell mereven ragaszkodnunk Birgit Cippel elsőként. Köszönöm, elnök úr! Először is rámutatnék, és talán én tudom a legjobban, mivel én tárgyaltam ezen részről. Igen, parlament megígérte, hogy mindennek össze annak érdekében, hogy megállapodásra jusson a vég, az év vég előtt. Ugyanakkor a bíróság adatmegőrzése illetve biztonságos kikötővel kapcsolatos közelmúltbeli döntéseit figyelembe véve valóban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy jó jogszabályok szülessenek, hogy a végeredmény olyan legyen, amely megfelel az alapjogi kartának, kiárja az idő próbáját. Remélem, eh, a tanács egy kisé méltóztatik felturbózni a közös álláspontját, hogy ne kelljen ezt a jogszabályt aztán majd az Európai Bíróságnak hatájon kívül helyeznie. Lássuk most a részleteket, egy-két dolgot mondanék csak el. A tanács ismételten azt mondja, hogy a szükségtelen pénzügyi terheket el kellene kerülni ez nagyon érdekes. Én úgy érzem, hogy igen, az utas információkkal foglalkozó hatóságok létrehozása önmagában is már költségeket jelent. Senki sem mondta, hogy ez egy soha, hogy ez egy, egy szükségtelen teher. Úgy érzem, hogy az adatvédelem és az arányosság majd megoldja a problémáinkat. Ami pedig az utas információkkal foglalkozó hatóságokat illeti, azt mondták, hogy a hatóság és az utas között semmiféle kapcsolat nincsen. Hát hogy ne lenne már, elnézést kérek. évekig őrzik az adataimat. Mit tesznek az adataimmal? Hát ezt valakinek meg kell kérdeznie. Ami az adatvédelmi biztos illeti, mint mindig, és mint ahogy azt a korábbi vitak során már többször elmondtuk, persze szép dolog az adatvédelmi biztos, de tényleg kötelezővé kell tenni? Hát persze, mert hogyha önkéntes szabályként vezetjük be, azt már előre megmondhatom, hogy lesznek olyan tagállamok, akik soha az életben nem neveznek ki ilyen adatvédelmi biztost. Nagyon könnyen elő fordulhat tehát, hogy egyszerűen nem kapjuk a megfelelő védelmet. A célzott járatokkal kapcsolatban a természetesen az eredeti megközelítésünket nem támogatja, de a legfrissebb fejlemények tükrében azt hiszem nagyon alaposan körül kell járnunk ezt a kérdést még egyszer. Nagyon remélem, hogy mindenki tanul ebből, és megtanulják egyszer mindenkor az európai intézmények, hogy nem az a fontos, hogy jogszabályt fogadjunk arra, hanem hogy az jó is legyen, kiállja az idő próbáját. Remélem ebben a szellemben fog mindenki a tárgyalások következő körére érkezni. Köszönjük, Monika Holmájer a következő. Először is köszönetet szeretnék mondani a raportőrnek nagyon jó tárgyalásokat vezetett a szakbizottság döntései alapján. Én úgy gondolom. És ezért kérdezem, hogy az EU-n belüli járatokat illetően tud-e a tanács információt adni, hogy miért, hogy és mikor összefoghatnánk itt a bizottsággal mert eh, mindig eh, hangsúlyoztuk, hogy a Schengeni szabályokkal nem összeegyeztethető ez. Ha ez így van, akkor kell egy szakértői vélemény Schengen konform ez a megkülönböztetés? Én jónak tartom a tanácsnak a megközelítését, de ezt alá kell támasztani jogi aktusokkal, mert ha nem, akkor megint csak a bíróság elé kerülhet eh, egy ügy, vagy revidálnunk kell az ezzel kapcsolatos jogszabályt másodszorban. A raportőr lát-e lehetőséget arra, hogy az év végéig lezárjuk a tárgyalásokat? Ola elnök egyértelműen hangot adott annak a parlamentben, hogy a biztonsági kérdéseket és a biztonsági dimenziót nagyon fontosnak tartják, pontosan az elkövetett merényletek fényében, ahol kicsit kritikus lennék, az az, hogy amikor az úgynevezett PIUK, az információkkal foglalkozó hatóságok költségeiről van szó. Na itt, hogy ők tőlük megszabaduljunk, hát az valóban veszélyes lehet, hogyha nem szakértők kezelik az adatokat. Ha ez így van, akkor nagyon problémásnak tartom ezt, csak hogy ez nem a költségek kérdése hiszen olyan személyzetet kell biztosítani, amely valóban szakértő. Nem szabad a költség kategóriába szuszakolni a piuk kérdését, hogyha jó légiutas adatvédelmet szeretnénk megvalósítani. Ha célzottan fel akarunk lépni a törvénysértők ellen. Gyakran halljuk azt, hogy szükségtelenek ezek az adatok. Igazából a piuk személyzetét nagyon kicsire kellene szabni, és aztán potenciálisan a veszélyek kiszűrésére végeznék a tevékenységüket. Tehát megint csak itt nem a dollárjel a lényeg, matematikai algoritmusokkal ki tudják szűrni a potenciális elkövetőket ugyanis, úgyhogy én nagyon remélem, hogy a tagállamok ezt a pontot illetően támogatják ezt az elképzelést, mert a piuk a hatékonyságot támogatják, és az adatok védelmét igazából mind a két oldalnak hasznát szolgálják. Úgyhogy kérem, jelezenek vissza. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sophie Intefeld. Köszönöm. Sajnálatos módon lemaradtam a trialógusról, mert odáig jutottunk, hogy mindenki programjában egyszerre szerepel Brüsszelben és Brüsszelen kívül tárgyalási helyszín. De nem komolyan veszem. Timothy és én, hát elég sok mindenben nem értünk egyet, de azért bízom benne, hogy a tárgyalásokat jól kézben tartja, és képviseli a parlament érdekeit. Csak röviden, Figyelembe véve a Libe szavazás eredményét, nem könnyű a feladata. Azt hiszem, hogy nagyon kicsi a játéktér, és lehet, hogy a tanács az EU-n belüli járatokra is ki akarja terjeszteni a mandátumot, de erről nem lehet beszélni. Fölösleges is erről beszélni, mert a mandátum nem fedi le ezeket a járatokat. Ha az EU-n belüli járatokat is be akarják venni, akkor új javaslattal kell előállniuk. Másodszorban a tanácsnak mi az álláspontja? Többségi álláspont az azt jelenti, hogy vannak olyan országok, akik nem értenek egyet a javaslattal. Ezt figyelembe véve, akármi a tárgyalások eredménye, jogi szempontból kötelező, és nem interpretálható különböző módokon. Tehát a végleges eredmény jogilag teljesen alátámadható kell, hogy legyen. Elnök, köszönöm. A raportőrnek megadnám a szót megint. Chairman, I, I don't... Nos, elnök úr, volt néhány felvetés, amely nagyon érdekes volt. Ezeket természetesen figyelembe vesszük. Konkrétumokra nem szeretnék válaszolni most, inkább csak elnök. Ugye általában nem kérdés-válasz, amikor valaki beszámol egy trilógusról. Úgy gondolom, hogy a képviselők föltehetnek ilyen tehetnek kérdéseket természetesen, tehát ön azt válaszolja meg, amit akarja. Köszönöm, általános megjegyzést szeretnék csak tenni. Jó lehetőség ez számunkra arra, hogy egy pillanatban megálljunk és szétnézzük, hogy hogy is haladunk, de itt most egy mozgásban lévő célpontról van szó, folynak a tárgyalások, vannak új elképzelések, vagy nem is azok, hanem új szempontok, amelyek mondjuk a néppárt fölvetett, ezeket is meg kell vizsgálnunk és egy pillanatig sem becsülöm alá azt, hogy milyen felelősségem van ennek az ügynek a véghezítelében, úgyhogy mindent komolyan veszek, amit önök elmondtak, és továbbra is segíteni próbálom a munkájukat, ahogy eddig is tettem. Nyilván vannak problémás kérdések, bizonyos kérdések ügyekben, de meggyőződésem, hogy találunk valamit, ami működni fog, és jogilag masszív lábakon fog állni, mire a helyzet végére eh, érünk, de úgy gondolom, hogy a megjegyzésekkel kapcsolatban egyebet nem kell mondanom, de továbbra is be fogok számolni az előreadásról. Említem kollégáimnak és a megfigyelőknek is, eh, asszisztenseknek, stb., hogy ma hat eh, beszámoló lesz trilógusokról a mai napon ez mutatja, hogy milyen mennyiségű munkát végez a bizottság. Úgyhogy szeretném azoknak a képviselőknek megköszönni, aki ebben a nagyon magas szintű munkában részt vesznek, nagyon nagy volumenű munkában részt vesznek, idejefe az összes támogató személyzetet, munkatársat is. Példátlan, hogy mennyi munkát végeznek, köszönet a titkárságnak is különösen, Mindenki természetesnek veszi ezt, hiszen szakbizottságként mi foglalkozunk a jelenleg legfontosabb ügyek egy jó részével. Ebből látszik, hogy milyen intenzív és milyen tömeges az a munka, amelyet ez a szakbizottság végez, úgyhogy még egyszer köszönet a szakbizottság tagjainak, akik részt vesznek ebben a munkában. Ami a kérdéseket illeti, a trilógus folyamán, folyamán természetesen a kérdések egyre fontosabbak lesznek majd, mert bele fogunk menni részletesebb ügyekbe is szépen lassan. Most még az elején állunk a trilógusok közül egyet-kettővel legalábbis. Úgyhogy ma viszonylag korán végeztünk, és holnap 9 találkozunk.